Good afternoon, dear colleagues. Jó napot kívánok, kedves kolléganők, kollégák. Üdvözlök mindenkit Schengen jövőjéről szóló meghallgatáson. A témakörben már volt meghallgatás, és az, hogy megint tartunk egyet, az azt mutatja, hogy a Libe szakbizottság nagyon komolyan veszi a Schengeni térség jövőjét jogalkotás és gyakorlati tekintetben is nagyon lényeges a téma. Tudjuk, hogy nagy nyomás nehezedik a Schengeni országokra. Bizonyos tagállam eh, újra bevezette a belső határokon lévő ellenőrzéseket. Az eh, európai határrendészeti ügynökség is aktivizálta a tevékenységét, nagyon sok minden történt az információs rendszerekben, és még nagyon sokat kell tenni ezen a téren, főleg ami a beléptetésre vonatkozik, az utazási könnyítések és a Schengen információs rendszer tekintetében. Tehát uh, itt egy új Schengeni mechanizmusra van szükség, és a Frontex szerepét is kihangsúlyoznánk. A határellenőrzések megszüntetése az Európai Unió egyik legnépszerűbb és legközvetlenebb intézkedése, amit minden európai polgár érez. És nem engedhetjük meg, hogy ezt a vívmányt fel kelljen adni azért, mert a migrációval összefüggő biztonsági kérdéseket nehezebb megoldani. Itt a tanács, a szűk keresztmetszet, és hát nagyon könnyű azt mondani, hogy megoldásra van szükségünk, már ezt megtalálni nehezebb. Több mint 200 éve Benjamin Franklin azt mondta, hogy akik feladják az alapvető szabadságokat egy kis nyereségért azok nem érdemlik meg sem a biztonságot, sem a szabadságot. Tehát nagyon lényeges a kérdés a biztonság és a szabad mozgás között meg kell találni az egyensúlyt. A falak, kerítések, a halmozott ellenőrzések nem fogják a kívánt hatást elérni. És most az a lényeges, hogy összeüljünk, és az összes érintettel megfelelő megoldásokat találjunk. Meg kell találnunk a leg kisebb közös nevezőt, például a Dublini rendszer tekintetében is. És egy másik tendenciára is felhívnám a figyelmet, ez a Schengeni térség. Nagyon sok elképzelést hallok. Például a Schengeni jel, tagjelöltek Románia-Bulgária tengeri határaival kapcsolatban. Nagyon jó lenne, hogyha itt megfelelő innovációkkal emelni tudnánk a biztonság szintjét. Pillanatnyilag egy plenáris vitára utalnék, múlt decemberben volt, és nagyon sokan utaltak arra, hogy a tanács vegye figyelembe, hogy Romániával és Bulgáriával szemben igazságtalanság történik, és ez az európai elvek megsértése. Nagyon fontos, hogy ezt ne felejtsük el. Tehát a dolgunk most az, hogy leltárt készítsünk, hogy mit értünk el, milyen elképzelések vannak, és ennek keretében szeretnénk a mai meghallgatást végrehajtani. Hogy milyen intézkedések vannak, legyenek. Köszönöm, hogy eljöttek a szakértők az Európai Unió tagállamaitól és az európai intézményektől, illetve a kutatóintézetektől. Most nagy kíváncsisággal várom prezentációjukat és a vitát. Néhány szót az eljárásról az első két szekció után tartjuk az eszmecserét a parlamenti tagokkal, a záró szekció pedig egy magas szintű politikai eszmecsere lesz, a meghallgatás az interneten is hallható, és ez azt jelenti, hogy a hozzászólások mind feljegyzésre kerülnek. Akkor elkezdjük az első szekciót, hogy mit várhatunk, főleg a Schengeni térség területi hatájával kapcsolatban. Üdvözlöm Krom Gerko urat és Sergio Carrera urat, és tehát igazából itt Negrescu úr nem tudott eljönni, de Kozmin Bojangin helyettesíti, aki az Európai Unióhoz delegált román a képviseli. Tehát a LIBE és az AFKO szakbizottság is foglalkozott már a Schengeni térség válságával, és a meghallgatás célja az, hogy megkértük a politikai főosztályt, hogy a korábbi tanulmányokat korszerűsítse, és éppen ezért szeretném most Carrera doktornak 10 percre átadni a szót. Köszönöm szépen mindenkinek, nagyon szép délutánt kívánok. Kedves parlamenti képviselők, nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy a mai napon részt vehetek ezen a hearingen. A ma délután arra is alkalmat jelent majd, hogy bemutathatom azt a tanulmányt, amely a Schengeni területtel kapcsolatos legutóbbi fejleményeket elemzi. Megvizsgáltuk az elmúlt két évet, és azt, hogy pontosan mi is történt ebben a két évben, és nagyon örülök annak, hogy ezeket most megoszthatom önökkel. A libeszak bizottság kérte ezt tőlünk, tehát ők voltak a megbízóink. Jó magam, és csapatom készítettük el ezt a tanulmányt. A kérdés a következőképpen fogalmazható meg. Vajon a Schengeni rendszer krízis, tehát a krízist meg tudja -e előzni, illetve hogy kibírta-e azt, és végül pedig megpróbáltuk megvizsgálni azt, hogy 2016 óta mi is történt. Három területről számolunk be. Az első a jelenlegi rendszer, a belső határellenőrzések visszavezetésével, a második a belső rendőri ellenőrzések, és a harmadik pedig az európai határvédelem, illetve parti védelem, a Frontex szerepe. Öt tagállam továbbra is belső határellenőrzéseket végez. Mi ki is mondtuk azt, hogy itt az idő vége ennek, ugyanis már lejárt erre a határidő is, és itt az ideje annak, hogy ezek a tagállamok is most már visszatérjenek a Schengeni területen belüli szabad mozgás elvéhez, visszaállítsák azt. A mi tanulmányunk azt javasolja az Európai Bizottságnak, hogy ezen tagállamok igazolják azt, hogy mennyire szükséges és arányos a belső határellenőrzés fenntartása. És ezeknek az intézkedéseknek, ellenőrzéseknek a hatását is meg kell vizsgálni azokra az emberekre, akik elszenvedik az ellenőrzéseket. Az egyik terület, amely öt, ezen öt tagállam felhasznál, tehát ezzel magyarázzák a az ellenőrzéseket, az az, hogy azt mondják, hogy be másodlagos mozgás tapasztalható. De valójában itt a belső biztonság és a menedék politika közötti ellentmondás feloldása lenne a feladat. A legfontosabb az áttelepítés és a Dublini rendelet reformja lenne. Ugyanakkor, hogyha megkérdezzük magunktól, hogy a Schengeni rendszer kiállta-e a próbát, hát ezzel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a nem működő közös menedékpolitikának lett az áldozata a Schengeni rendszer, mert ez még nem valósult meg. Ami a másodlagos mozgásokat illeti, ebből a szempontból az EASO reformja rendkívül fontos, mert tagállamokat kell segítenünk abban, hogy megküzdjenek a nehézségeikkel. Az Európai Bizottság egy rendeletet javasolt, amely a Schengeni Határkódex módosítását írja elő, a belső ellenőrzések visszaállításával kapcsolatban, és itt azt javasoljuk, hogy a kockázatok felmérése történjen meg. Az Európai Bizottság egyébként tények alapján végez felméréseket, de mégis mi úgy látjuk, hogy a jövőbeli viták mindig tény alapokon kell, hogy lefolyjanak, és nem pedig úgynevezett kockázatok alapján ugyanis Schengent nem lehet olyan kockázatoknak kitenni, amelyekről még nem is tudjuk, hogy megtörténnek-e majd vagy sem. Tehát a jelenlegi helyzethez és a jelenlegi tényekhez kell igazítanunk a jogalkotást. A Schengeni ellenőrzési mechanizmus, egy értékelési mechanizmus a belső határokon is megvalósulhat, és ezen új reformjavaslatnak köszönhetően egy saját értékelési rendszert is kialakíthat, kialakíthatunk. Vajon az is egy kérdés, hogy ezen ellenőrzések tekintetében azok, akiket ellenőriztek, élhetnek-e fellebezési joggal? Ami a belső rendőri ellenőrzéseket illeti, ezeknek arányosnak kell lenniük, és ezen öt tagállam kockázataira vagy problémáira is megpróbálunk megoldást találni. A rendőri ellenőrzések nem lehetnek azonos jellegűek, mint a határellenőrzések, ugyanakkor a jogi benchmarkokat figyelembe kell venni, de az Európai Bíróság kimondta, hogy Németország esetében volt egy ügy. Nagyon világos, hogy milyen keretek között kell lefolytatni ezeket a rendőri ellenőrzéseket garanciák mellett, és ugyanakkor a Schengeni határkódexnek megfelelő módon. Az egyik legnagyobb kihívás az arányos rendőri fellépés kapcsán az, hogy ugye itt egyrészt a rugalmasságot kell megvalósítani, de ugyanakkor nem szabad, hogy egy határellenőrzéssel azonos jellegű ellenőrzés valósuljon meg. Miután túl sok a határellenőr, a rendőri ellenőrzés az gyakorlatban már olyan, mint hogyha határellenőrzés történne. Tehát egy monitorizási rendszerre van szükség, és nagyon világos kell, hogy legyen ezeknek az intézkedéseknek, ellenőrzéseknek a hatásköre, illetve adatokat kell szolgáltatni arról, hogy kiket ellenőriztek, és milyen oknál fogva, és hányszor. A Schengeni információs rendszeren keresztül lehet ezeket a rendőri fellépéseket is értékelni, illetve nyomon követni. Nagyon sok vita folyt az adatbankok és az interoperabilitás kérdésében is, kinek mihez van hozzáférése és milyen célból. A legfontosabb az az, hogy a nagy adatbázisok alkalmazásának elkerülését célozzuk meg, és ugyanakkor a különböző hatóságok rendőri, illetve rendészeti és menedékes politikához kapcsolódó hatás, vagy hatóságok között az interoperabilitást meg kell őrizni, de Schengenen belül sajnos egyre nagyobb a bizalmatlanság ebben a tekintetben. Aztán, amivel nem igazán foglalkozunk jelenleg, az a panaszok kérdése, az Eurodac vagy a Schengen információs rendszerrel kapcsolatban nagyon nehéz megállapítani azt, hogy van-e fellebezési lehetőség. Hogyha az ellenőrzött személy úgy gondolja, hogy nem megfelelőképpen folyt le vele szemben az ellenőrzés, vagy hogyha szeretné tudni azt, hogy hol tárolják és mennyi ideig a rávonatkozó adatokat. Aztán nézzük most az európai határőrség, illetve partőrség szerepét, ez alapvetően pozitívan fejlődött a válság kapcsán is, és természetesen mi rámutattunk arra is, hogy mennyire fontos szerepet tölt be mindez az Európai Unióban a profi megközelítés megőrzése érdekében a határvédelem területén mi azt is láthattuk, hogy a Frontex jelenléte tulajdonképpen egyfajta biztosítékot jelent, és rendkívül nagy segítség a Schengeni határkódex megőrzése, illetve betartása területén. Természetesen az új Frontex számára is nagyon nagy kihívások vannak még a jövőben. Például az, az hogy mennyire függenek a tagállamoktól, de de facto úgy tűnik, hogy nagyon komplex képről van szó, akár helyi szinten, illetve hazai szinten is, úgyhogy reálisnak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy mit is várhatunk el az új Frontex-től. Sok kérdéssel foglalkozhatnak ők, például akár a panaszos mechanizmussal is, vagy a fellebezéssel, de a Frontex továbbra sem független. Ugyanakkor fontos lenne az is, hogy az alapjogi biztos nagyobb hatáskörökkel rendelkezzen abban a tekintetben, hogy a Frontex helyi ellenőrzései mennyire felelnek meg az alapjogi követelményeknek. Megvizsgáltuk azt, hogy milyen dominó effektus alakult ki egész Európában a határon tapasztalható kerítések építésével kapcsolatban. Itt új a falak, illetve kerítések épülnek, ahogyan erre utalt már az elnök úr is, de ugyanakkor az Európai Unió és a Schengeni információs rendszer is megengedi ezt. De ugyanakkor emiatt sok visszaélésre is sor kerül, tehát ezt jobban meg kell vizsgálni közelebbről, mélyebben, hiszen a legitimitást is alááshatja ez a gyakorlat. Végezetül mi azt ajánljuk, hogy a válság üzemmódból lépjünk végre ki, ezzel ne érvelje most már senki. Főként nem a belügyminisztériumok, akinek, akik meg akarják fordítani a Schengeni rendszer európai jellegét, és vissza akarják ten, ezt nemzeti hatáskörbe a Schengeni kormányzási kereteket javítani kell, de az, hogy ez az Európai Unió égisze alatt folyjon, azt nem lehet visszafordítani. Nem szabad, hogy ezt feláldozzuk a standardok mentén. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy Schengen azért kiállta a próbát, és jól működik. És a probléma alapvetően nem Schengen, a probléma az inkább a menedék politi- a menedékes politikánk és az erre vonatkozó közösségi vívmányok. Mert itt bizony a felelősségek nem fair módon valósultak meg, és a relokációs rendszer, amelyet ez az Európai Bizottság is, illetve ez a parlament is javasoltak, nem valósult meg. Pedig ezen keresztül a másodlagos mozgásokat meg lehetne akadályozni. Ausztria például nagyon sok problémát szenved el, főként a másodlagos mozgások miatt. Köszönöm szépen, Kárvéra úr! a területi hatály Schengen témájában. Most Bujancsó úr kapja meg a szót Romániából. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt eh, képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök és megtiszteltetés számomra, hogy önökhöz szólhatok itt eh, az Európai Ügyek minisztere Negreszkó úrnak a nevében. Nagyon itt szeretett volna lenni a mai napon, azonban végezetől rajta kívülálló okok miatt nem tudott ide utazni. Még egyszer köszönöm, hogy lehetővé tették ezt a meghallgatást, és hogy beszélhetünk egy olyan témáról, amely az én hazám számára rendkívül fontos. A Schengeni terület egy alap pillére az európai integrációnak, és Románia teljes mértékben elkötelezett, hogy ezt megőrizze és megerősítse. Ez e, Európa jövőjét is meghatározza,

és ez nagyon fontos, hogy egy funkcionáló, működőképes Schengeni terület legyen. Schengeni e, e terület az, ami legjobban mutatja az európai egységet, ezért mindenképpen meg kell tartanunk, ugyanakkor a biztonság és a szabad mozgás közötti egyensúlyt is fenn kell tartani. Ezt csak akkor tudjuk elérni, hogyha egy koordinált és egységes Schengeni övezetet hozunk létre, amelyben Bulgária és Románia is tag. Ha hazám meg partner részt vettünk a Schengeni vívmányok tárgyalásában is, és meghoztuk azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek arra, hogy az unió külső határait megfelelően védjük és a közvetlen hatása van ennek az unió belső biztonságára, és ezzel segítjük az Európai Uniós ügynökségeket is. A Schengen terület és a belső biztonság Románia más országokkal vagy tagállamokkal együtt részt vesz ennek az irányításában. A végcél az az, hogy visszaállítsuk Schengennek a teljes működését, és ugyanakkor biztosítsuk az állampolgárok biztonságát. Románia az egyik legaktívabb és nagyra értékelt résztvevője ennek a rendszernek, és minden sok helyen látogatásokat is tettünk először is. A nagyon sok szakértővel is részt vettünk ezekben a programokban, például Portugáliában. Románia elkötelezettsége vezetett például a Schengeni határkódex módosításához, és Románia nagymértékben támogatta a szisztematikus ellenőrzést, ami szükséges a külső határokon. Románia az első olyan tagállam, amely sikeresen végrehajtotta az ERUSZIS rendszert és az operatív tevékenységeket a határon átnyúló bűnözés és egyéb kérdéseket is tudta megfelelően kezelni. Ami a további biztonsági rendszert illeti, Románia támogatja az okos, intelligens határ csomagnak a megvalósítását, az ellenőrzési rendszereket, a, a nyilvántartásokat és mindaz, ami, azt, ami ehhez szükséges. Ugyanakkor saját erőfeszítéseim belül Románia volt a második Franciaország után, amelyik létrehozta a nemzeti PNR, tehát utas nyilván nyilvántartási rendszert. Ezért fontos, hogy a Bulgária és Románia vonatkozásában is létrehozzuk az új biztonsági eszközöket, amelyek nélkül még lukak lennének a biztonsági rendszeren. Közös erőfeszítéseinknek a külső határunk erősebb és biztonságosabb lett, nyilvánvaló, hogy közös fellépéssel mind a, meg lehet őrizni mind a szabad mozgást, mind pedig a biztonságot. Románia megmutatta, hogy kész uniós szinten is fel, osztozni a felelősségben. 2015-ben vállalta Románia, hogy 4500 személynek a befogadását vállalja, illetve 95 embert a legális befogadási programba vagy relokációs keretek között átvesz. Végül 728 embert Görögországból és Olaszországból átvett Románia, és több mint 2000-re jön ez összesen ki az áttelepítést Törökországból 2017-ben is fogadtunk be, 2018-19-ben Románia továbbra is részt fog venni az uniós áttelepítési programokban. Ami pedig az uniós ügynökségeket jelenti, Románia rendkívül aktívnak mutatkozott. 2017-ben az egyik leglényegesebb résztvevője volt a Frontex misszióknak. 2018-ra Románia fent kívánja tartani hozzájárulását személyi állományjal és felszerelésekkel is hozzájárul az uniós határok őrzéséhez hozzájárunk konzisztens módon az Unió menedék jogi hivatalának a munkájához is. Azzal, hogy végre részt veszünk az EASZO-ban szakértőkkel, illetve a különböző missziókban, Olaszország, Bulgáriában 2014 óta veszünk részt az EN programokban. Idén Románia részt kíván venni az EASZO programjában Olaszország, Ciprus, Bulgária vonatkozásában, illetve a, megállapítani, hogy kik azok, akik sérülékeny személyek, ezeknek a megfelelő áttelepítéseket megvalósítani ami a, az uniós közös erőfeszítéseket életi a terrorizmus ellen Románia minden intézkedést meghozott, annak érdekében, hogy az Európai Uniós állampolgárok védelme megvalósulhasson, illetve együttműködés legyen az uniós tagállamokkal és nem uniós partnerekkel egyaránt. Hangsúlyoznánk a, eh, a partnerek a kitűnő együttműködést Romániával, a külföldi harcosok, illetve a visszatérők felkutatása tekintetében is. Tehát mindenképpen hozzáadott értéket képez ez a Schengeni terület és az Unió belső biztonságához. Románia egyértelműen biztonságot hoz az egész Unió számára. Románia, Bulgária megfelelt mindazon követelményeknek, amelyek a csatlakozáshoz szükségesek, és szeretném nagyra értékelni a folyamatos elismerését, a parlament, amit a parlament és a bizottság is kifejtett, és kére a bizottság rámutatott arra, hogy teljes mértékben szükséges Romániát és Bulgáriát integrálni a Schengeni rendszerbe, mert ezzel tudjuk megerősíteni a Schengeni övezetet. Ugyanakkor még nincs továbbra sem egy öntetű vélemény a tanácson belül, illetve azokról a feltételekről, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a minden értékelés megfelelően lezáruljon. A konszolidáció nagyon fontos akkor, amikor megkérdőjelezése került a szabad mozgás terület, és egy politikai jel is ez a Schengeni projekt életképessége szempontjából. Románia továbbra is elkötelezett és támogatja az európai projektnek a konszolidációját, minden más forgatókönyv ellentmondana azoknak a céloknak és célkitűzéseknek, amelyekben hiszünk, és amit eddig igyekeztünk elősegíteni. A szolidaritás felelősség jegyében kívánunk cselekedni, és azt is el, látjuk, hogy nem szabad megengedni, hogy bármiféle rés keletkezzen a biztonsági rendszeren. Ezért nagyon fontos, hogy mielőbb megtörténjen a Schengeni övezet kibővítése. Valamennyi tagállammal tárgyalunk annak érdekében, hogy lehetőleg pozitív döntés szülessen, és számítunk e tekintetben továbbra is az Európai Parlament támogatásában. Köszönöm szépen, hogy bemutatták az információs rendszerek legutóbbi tendenciáit, akkor most átadom a szót a következő felszólónknak. Igen, tisztelt parlamenti képviselők, és most Lech Valenszát idézném, aki húsz éve azt mondta, hogy egy Európa van, és láttam a repülő ablakából. És nem feltétlenül Schengenre gondolt, de ez a mondat az biztos, hogy minden európai országra vonatkozik, és az Európai Unió szimbólumaként is felfogható. Schengen az egyik legnépszerűbb és legtapinthatóbb európai vívmány. És tükröződik a tagállamok és az európai intézmények közötti viszonyban is. A európai polgárok nagyon gyakran Schengenen keresztül tapasztalják meg, hogy mit is jelent Európa. A határ nélküli térség működése mögött azonban nagyon bonyolult jogszabályok, technikai részletek rejlenek. Az Európai Unió négyszer olyan népszerű, a migráció tekintetében, mint a világ bármely egyéb része. A szabad mozgás Európán belül pedig alapjoggá vált. Nagyon fontos, hogy az európai munkaerő az egész Európai Unión belül munkát vállalhasson. Schengen pedig megkönnyíti ezt a dolgot is. Schengennek nyitva kell maradnia, de egy időben biztonságosnak is kell lennie. Nagyon nagy kihívásról van szó, és éppen ezért fel kell ismernünk azokat a változásokat is, amelyeken Schengen átmegy. Nagyon gyors konvergencia van a határrendészet, a határőrizet, a biztonság és a migráció között. Nem lehet a különféle szempontokat egymástól elválasztani. Schengen normális működése teljes mértékben az információ cserén múlik. Éppen ezért kiemelnék egy alapelemet, amely Schengen működéséhez elengedhetetlenül szükséges az információcsere. Európa már nagyon sokat tett ebben a, tér, ebben a tekintetben. A Schengeni információs rendszer volt a primer kötelező intézkedés, amely megkönnyítette a határok megnyitását. Ma a Schengen információs rendszer a leghatékonyabb IT rendszer az Európai Unióban. A 2017-es tapasztalatok azt mutatják, hogy a SIS-t több mint 5 milliárdszor hívták le a különféle tagállamokban. Ez pedig igazából már a 2016-os adatokhoz képest is egy óriási növekedés. A 2017-es adatokból kiindulva azt látjuk, hogy 20%-kal több találatot sikerült a Schengeni információs rendszeren belül realizálni, mint korábban. A Schengeni információs rendszer tehát egy jelentős hozzáadott érték a határőrizetben és a határrendészetben. Két éve globálisan is működik, teljes biometrikus ellenőrzésekkel. Tehát a Schengeni térségbe belépők biometrikus adatait is rögzíti. 52 millió vízum kérelmet ítéltek meg a Schengen információs rendszer alapján. És nagyon nagy szerepe van az európai menedék rendszerben is. Nagyon fontos az, hogy a Schengeni rendszer korszerű maradjon. Ez nagyon fontos abban a tekintetben, hogy tovább fejleszük a rendszert. Ez pedig növeli a Schengen információs rendszer hozzáadott értékét a tagállamok számára is. ugyanez vonatkozik eh, a vízum rendszer átdolgozására is, amelyre az idén később kerül sor. Nagyon lényeges, hogy milyen ellenőrzések lesznek belépéskor, kilépéskor, milyen eh, információk lesznek szükségesek a vízum kiadásához. És eh, nagyon fontos az is, hogy hogyan lehet a rendszer hatékonyságát maximálni. A Schengen információs rendszerhez minden tagállamnak korlátozás nélkül hozzá kell férni. Végül, de nem utolsó sorban, azért, hogy tökéletesen működjön Schengen a jövőben is, tovább kell fejleszteni az cserét. Ebben a tekintetben a bizottság legutóbbi javaslata az átjárhatóság, az interoperabilitás tekintetében nagyon nagy haladást jelent. És ez az új rendszerek és a jelen rendszer hatékonyságának a maximalizását jelenti. Meg kell érteni, hogy az interoperabilitás nem arról szól, hogy megkettőzzük az adatbázisokat, vagy megkettőzzük az információkat, hanem hogy átláthatóbban és hatékonyabban használjuk az adatokat. A Schengeni együttműködés jövője tehát a fejlesztéstől függ. A Schengeni rendszer továbbfejlesztése pedig Európát biztonságosabbá teszi. Éppen ezért a Schengen információs rendszer fejlesztéséhez minnyájunknak hozzá kell járulni. Egyidejűleg pedig az ügynökségünk teljes mértékben tiszteletben tartja az adatvédelmet, az adatok biztonságát. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm. Garkov úr. Most a tagoké a szó, tehát aki szeretne hozzászólni, Grappini asszony az első felszólaló. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni Szeretnék gratulálni önöknek, hogy megszervezték ezt a vitát. Valójában a parlamentnek az állásfoglalásával végződött ez a tanácskozás, és azt kértük a tanácstól, hogy Romániát és Bulgáriát vegyük be a Schengeni rendszerbe. Nem azért, mert Romániáról és Bulgáriáról van szó, hanem azért, mert ez a két ország teljesíti azokat a feltételeket, amelyek a csatlakozáshoz szükségesek. Carrera úrnak nagyon szeretnék köszönetet mondani, nagyon értékeltem, amit elmondott, és egy dologra szeretnék kitérni. Carreras úr azt mondta, hogy itt az ideje, hogy a döntések azok tényekre épüljenek, és nem esetleges veszélyekre. Hogyha én sosem, én az üzleti életből jöttem, hogyha nem döntöttem volna a tények alapján, akkor sosem tudtam volna döntést hozni. Politikusoknak is ezt meg kell értenünk, sosem tudhatjuk előre, hogy milyen veszélyek vannak, vagy lehetnek, de az országokkal kapcsolatban például Romániáról tudjuk, hogy a legkisebb a kockázata a terrorizmus vesz, a veszély tekintetében, és egy csomó egyébben is amit nem szeretnénk látni az Európai Unióban. Ugyanakkor az az ország, amelyik leginkább ellenzi a ö, csatlakozást. Az én hazámnak az állampolgárai, akik már több mint tíz éve csatlakoztak, nagyon magas számot mutattunk, harmadikak voltunk, akik ö, nem támogatták az uniót. Most ugyanakkor Románia is elfogadottabb, és nagyon kényes helyzetben vagyunk az Egyesült Királysággal, és mit akarunk most kezdeni ezekkel a politikai döntésekkel? Vajon arra akarjuk ösztönözni az állampolgárokat és az államokat, hogy euroszkeptikusak legyenek? Hát ők kérdezik, hogy miért nem lehetünk Schengen tagok. Ez többletköltséget jelent a vállalkozásoknak, tehát az ingyenesem a következő. Mi, és itt eh, na most a három intézményre gondolok, tanács, bizottság és parlament. Mindegyik azt mondta, hogy hát, hogy mi, hogy lehet az, hogy egy ország erősebb lehet, mint az összes többi tagállam. Hát itt, mint hogyha megfordult volna a demokrácia lát, nézem a listát, hogy a hozzászólásokat tudjak. Kérem a kollégákat, hogy egy percre korlátozzák mondani valójukat. Koelyó úr a következő. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen Karéra úrnak, és egyetértek mindazzal, amit elmondott, sőt az értékelésével is. Ez Schengen nem probléma, hanem a része a megoldásnak, és ahogy ön is elmondta, a Dublini és egyéb döntések fontosak ebből a szempontból. Két kérdéssel először is említette a kapcsolatot a Schengeni mechanizmus és azon és a határellenőrzések bevezetését. Hogyan látja ezt a kapcsolatot? A másik említette az Európai Bizottság kezdeményezését a Schengeni kormányzással kapcsolatban. Mi tulajdonképpen a javaslat, hogy bővítsük ki, vagy legyen nagyobb mértékű a határellenőrzés, vagy és lehet ebből valami, kisülhet ebből valami jó. Ami Romániát illeti, azt kell mondjam, egyetértek, elvégezték a házi feladatot Románia és Bulgária is, Valamennyi tagállam ezt megerősítette, ez a part parlament nem fogja önöket cserben hagyni, de ahogy önök is mondták, a probléma, hogy a tanácsban nincs meg az egyhangúság. Most a bolgár elnökség van, és azt kérjük a bolgár elnökségtől, hogy hát e, e, tegyenek valamit a e, reform, illetve az érdekében. Vannak-e pozitív jelek, hogy a tanács esetleg változtatni tudna a döntésén? az elnökség végéig. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Haláró úr a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a tájékoztatókat. Egy kérdésem és egy észrevételem lenne Karéra úr számára. Említette, hogy közös európai menekültügyi rendszerre van szükség, illetve az automatikus áthelyezési rendszer oldaná meg a másodlagos mozgást. Valóban reálisnak tartja ezt? A másodlagos mozgásoknak az oka az az, hogy egyes tagállamok a kellemesebbek a menedékkérők szempontjából. Tehát, hogyha automatikusan áttesszük egy olyan országba, ahová nem akarnak menni, úgysem maradnak ott, hanem oda fognak menni, ahova ők eredetileg is akartak, és az, a nyitott határokat kihasználják. Az én véleményem szerint nagyon kevés alternatívája van a belső határellenőrzésnek, hogyha a belső mozgásokat, az ilyen mozgásokat meg akarjuk a, akadályozni. A normalitáshoz való visszatérés ugye fontos lenne a határ ellenőrzések tekintetében. Egyet tud-e értezni azzal, hogy az ellenőrzések bevezetése az tulajdonképpen egy reagálás, és nem pedig önmagában probléma. Az öt tagállam, amelyeket említette, nem rendszeres ellenőrzést végeznek, hanem egy problémát próbálnak ezzel kezelni, mert az Unió ezzel kapcsolatban magukra hagyta őket. Köszönöm. Ladef úr. Köszönöm. A Schengeni térség kiterjesztése Bulgáriára és Romániára már nagyon sok parlamenti vita témáját képezte. Az Európa Bizottság többször elmondta, hogy ez a két ország minden technikai előfeltételnek megfelel. Tehát igazából már csak jogi akadályok vannak. Bulgária teljes mértékben átültette a Schengeni jogszabályokat, a sis t használjuk, és elfogadtunk egy olyan döntést is, hogy elfogadjuk a Schengeni vízumot, élünk vele, tehát gyakorlatban alkalmazzuk a Schengeni rendszert. Bulgária és Románia de facto már tagok. De mivel néhány tagállam ellenzi, még nem vagyunk teljes jogú tagok. Tehát a politika akadályozza a Schengeni tagságunkat. Múlt héten volt egy Libe misszió Bulgáriába, és a képviselők láthatták, hogy a határellenőrzés Bulgáriában megfelelő módon védi a külső határokat. Tehát reméljük, hogy az idén csatlakozhatunk. Köszönöm. Wikström, you have the floor. Wikström asszony, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek hozzánk erre a meghallgatásra. Kiváló lehetőség számunkra. Én voltam a Dublini rendelet véleményének a szerzője, és teljes mértékben egyetértek Carrera úrnak, hogy urral, hogy eh, igazából a hiányzó európai menedékügyi rendszer okozza a Schengeni térség problémáit. Svédországot is képviseltem ebben a tekintetben, és mi is látjuk, hogy a tagállamok hogyan éltek azzal a lehetőséggel, hogy a biztonság és a menedék között vaciláljanak. Ez főleg a migrációs más alatt láttuk. Utána pedig a biztonság győzedelmeskedett. Ezt már nagyon sokszor hallottuk. Tehát amire szükségünk van, az egy új Dublini rendszer, ahol egy állandó elhelyezés van, amelynek során minden tagállam terhet vállal. És ebben a tekintetben öt csoportot sikerült mellénk állítani 75%-át a parlamenti képviselőknek. 23 árnyék előadói megbeszélésen voltunk. A tanács sehol nincs. Tehát nincs tárgyaló partnerünk. És most a tagállamok számára, a tagállamok miniszterei számára, a belügyminiszterei számára nagyon fontos, hogy végre alakítsák a politikájukat. Itt kész vagyunk a tárgyalásra, de nincs partnerünk, nincs kivel. Egy kicsit tudna nekünk több muníciót adni a következő csatára? Köszönöm. Dieste Méra képviselő. Köszönöm szépen. És köszönöm a három megjegyzést, előadást mindenkinek. A jövő egy olyan időszak kell, hogy legyen, amelyben meg kell erősíteni a mozgás szabadságát, és ezeket a az ellenőrzéseket nagyon rövid időre szabad csak fenntartani. Második megjegyzésem. Bulgár, Bulgária és Románia valóban Schengenben van a helyük, mert azt gondolom, hogy megérett erre a helyzet. Harmadik megjegyzésem az EULISZ-ával kapcsolatos. Itt van a SIS, az Eurodac, a belépési és kilépési adatok, ez mind rendben van, de azért hiányzik még az ECRIS, és a PNR. Mi lesz az részával azután, hogy az interoperabilitásra vonatkozó a joganyagok, amelyről King biztos tájékoztatott bennünket, ez biztonsági szempontból komplet lesz, vagy sem? Mert különben egy újabb PNR válsággal kell szembenéznünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Váléró úr. Köszönöm. Köszönöm szépen, svédül fogok beszélni. Svédországban igazából nem kellett útlevél a skandináv országok között 1860 és 1914 között. És utána az első világháború után vezettük be ismét az útlevél kötelezettséget a skandináv országok között. Tehát volt egy útlevél egység és 1953 óta ismét nem volt útlevél ellenőrzés a határon, amennyiben az északi országok között utazunk. Tehát gyakorlatilag nem léteznek határok az északi országok között. Svédországban bezártuk a határokat, nagyon sok ellenőrzést vezettünk be, főleg a Kopenhágából Malmöbe vezető hídon át érkezők tekintetében hiszen nagyon sokan Dániából, Kopenhágán keresztül akartak átjönni Svédországban. És uh, igazából elég bonyolult volt, tehát rendőrségi ellenőrzés volt Dán oldalon, Svéd oldalon is, és még ma is be kell mutatni az útlevelet, hogyha valaki Svédországba jön Dániából. De más határaink is vannak Svédországban, tehát például, hogyha Stockholmba megyünk, és ott szállunk le a repülőről egy északi országból, akkor nem kellett bemutatni az útlevet, most be kell. Hogyha Strasbourgba megyünk havonta egyszer, és kiszállunk a repülőből, akkor ismét be kell mutatnunk az útlevelünket, van útlevél, ellenőrzés, de hogyha Frankfurtból autóval utazunk, akkor semmilyen ellenőrzés nincs és nagyon so, elég sok képviselő utazik Frankfurtból Strasbourgba. Tehát igazából csak bizonyos területen van útlevél ellenőrzés, és ez szerintem eléggé fura. Elnézést, hogyha ilyen sokat beszélek. De igazából most a update-okkal kapcsolatban lenne egy kérdésem. Tehát, hogy vannak új fenyegetettségek? hogy meghosszabbítják itt a határellenőrzések időtartamát, és ennek milyen következményei lesznek? Nem tudom, hogy megvizsgálták ezeknek a következményeit? Köszönöm. Mr. Pavel. Pavel. Thank you very much. Köszönöm szépen. Mérnökként szeretem a tényeket, úgyhogy köszönöm szépen, hogy erre utalta az előadónk, hogy tények alapján kell Schengen, illetve Románia és Bulgária Schengeni csatlakozása tekintetében is gondolkodnunk. Én mindenképpen arra gondolnék, hogy van ugye ez az öt tagállam plusz Franciaország, akiknél itt lenne az ideje, hogy visszatérjenek a rendes üzemmódba. És valóban pont erről beszéltünk a Schengeni speciális vagy különbizottságban is. Ezt be kell már fejezni. Végre térjünk vissza a rendes Schengeni térség kérdéséhez. Egyébként pedig Románia és Bulgária már réges-rég megfelelnek minden kritériumnak, politikai döntésre van tehát csak szükség, és azt gondolom, hogy a bolgár, az osztrák vagy legkésőbb az azt követő soros elnökség alatt ezt el kell dönteni. Mert különben elmegyünk akár az Európai Bírósághoz is, mert ez a bizonytalan helyzet azt hiszem, hogy nagyon negatív hatást kelt az emberekben, még azokban is, akik egyáltalán nem beszélnek, vagy nem gondolkodnak mobilitásban, de mégis azt látják, hogy itt az EU-ban másodrangú polgárként kezelik őket. Ez nagyon fontos, és az elmúlt hetek során az Európai Bizottság kimondta, hogy Bulgária jobban felkészült, mint Románia, Én azt gondolom, hogy Románia és Bulgária 2007 óta, amióta ö, be, amióta csatlakoztunk az Európai Unióba, mindig mint egy ilyen párt, egy párra tekintettek ránk. Most az, hogy most arról beszélnek, hogy külön kell választani, én szerintem erről ennek semmi értelme nincs. Mind a kettőnek lehetőséget kell biztosítani, hogy ugyanakkor léphessenek be. Köszönöm. Következő vagy utolsó kérdés? Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim! Az Európai Unióban a szolidaritás és az egység fontos alapelvek, de ami Bulgáriát és Romániát illeti, azt láthatjuk, hogy nincs meg ez a szükséges szolidaritás. Úgyhogy ez egy igenis és kettős mérce. Ez a két ország ugyanis technikai értelemben nagyon is jól felkészült arra, hogy a Schengen övezet munkájában részt vegyen. Nem fair az, ami velünk történik, és nem fair az, hogy kettős mércét alkalmaznunk velük, alkalmaznak velünk szemben. Szerintem nem elfogadható az, hogy ennek a két országnak a azt, amit bizonyítottak, senki sem fogadja el. A migrációs válság kapcsán is bizonyítottunk, és azt gondolom, hogy nagyon is jól működik a külső határvédelmünk. Vagyis a tanács feladata most az, hogy megfelelő döntésre jusson, és végre Románia és Bulgária csatlakozhassanak a Schengeni övezethez. Nagyon fontos lenne az, hogy ez a két ország mi hamarabb beléphessen. Köszönöm szépen. Most két percünk van, úgyhogy kérem, hogy a válaszadások terén próbáljanak meg minél koncentráltabban fellépni. Karéra úr kezdheti. Köszönöm szépen az összes kérdést, ezekre odafigyeltem, ezek számomra fontosak, és eh, hát a tanulmányban megpróbáltuk a Schengeni értékelési mechanizmust eh, értékelni. Ez egy fontos eh, eszköz a kezünkben a kockázatelemzés kapcsán, hogy lássuk azt, hogy pontosan mi is történik. Természetesen a szomszédos országok is benne vannak ebben, de azért mégiscsak a tagállamok itt a fő szereplők, nem tudjuk, hogy hogyan végzik azok a tagállamok az kockázatelemzést, amelyek nem hajlandóak továbbra sem a határellenőrzéseket megszüntetni. Mi úgy gondoljuk, hogy itt egy sokkal rendszeresebb tájékoztatásra van szükség, hogy pontosan lássuk azt, hogy mennyire arányos ez a fajta fellépés. Ahhoz, hogy Schengent megtartsuk annak, ami és biztonságosan működhessen. A 25-ös és a 29-es cikkekre utalnék itt. Az Európai Bizottság természetesen már megpróbálta a jelenlegi helyzetet jogszerűvé tenni, de azért itt vannak szerintem elég nagy kockázatok, legalábbis szerintünk, mert a jelenlegi helyzet bizony nem jogszerű. Úgyhogy itt az ideje, hogy ezek a tagállamok végre felhagyjanak a belső határok ellenőrzésével. A belügyminisztériumok és az, hogy hogyan is látjuk a jövőt, Nos, hát mi úgy gondoljuk, hogy ha a releváns tagállamok közül minél több tagállam be akarja vezetni ezeket a belső ellenőrzéseket, annál több eura van szükség, hogy ténylegesen ellenőrizni tudjuk azt, hogy helyese az, ami történik. Vagyis, hogy láthassuk azt, hogy mindennek milyen hatása van. Az Európai Bizottság kimondta már, hogy ez a másodlagos mozgásra vonatkozó kockázati időszaknak vége. Tehát próbáljunk meg végre a be, az európai menekültpolitika közös programját alkalmazni, és ez a relokációs mechanizmus azt kellene jelentse, hogy mindenki tartsa be a már meglévő szabályokat, de ugyanakkor új rendszerre is szükség van. Mi ezt így látjuk. Az Európai Parlament ilyen szempontból fontos szerepet játszhat, hogy Dublint végre meghaladó rendszert ki tudjunk alakítani. Köszönöm szépen. Köszönöm, Pujanzsó úr, köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a kérdéseket, megjegyzéseket, ezek nagyon jók, érdekesek voltak, és arra vonatkoztak, hogy mi hogyan veszünk részt a Schengeni eh, térség működtetésében. Nos, én csak néhány gondolatot mondanék el, vagy érvet. Az egyik, eh, az egy elvi érv, tehát egyrészt a Románia és Bulgária a szerződések értelmében már minden feltételt teljesített, tehát jogosultak vagyunk arra, hogy beléphessünk ebbe a térségbe. Másodszorban pedig fontos ez, hogy tovább erősítsük a Schengeni térséget, és minél többen vagyunk benne, annál, egyszer, e, annál erősebbek vagyunk. Tehát ezt így tudjuk megtenni, mi ezt így gondoljuk, és természetesen a harmadik érv a funkcionalitás a gyakorlati érvek, hiszen már most is hozzájárulunk Európa biztonságához, tehát de facto úgy járunk el, mintha Schengeni térségben részt vennénk. Vagyis Koelyó úr kérdésére válaszként mit láttunk mi pozitív jelként? Hát mi kormány képviselőként mindig pozitívan kell gondolkozzunk, ez a feladatunk, és ezt is tesszük. Mi állandóan beszélünk a tagállamokkal, és ma is mondtam azt, hogy én mit gondolok arról, ami a mi ö, tagságunkat illeti, és a jövőben is folytatjuk majd ezt a munkát, hogy be tudjuk bizonyítani azt, hogy már most is ott vagyunk Schengen mellett, Schengen működtetésében már most is részt veszünk. Természetesen további pozitív jelekre is szükségünk van. Köszönöm. Good afternoon, everybody. I'm, I'm chairing for one hour, <laughs> so it's a pleasure to be back to the chair. Jó napot kívánok, most akkor egy óráig én veszem át az elnöklést. Akkor még reagálások vannak, hogy megnyissuk a, azonnal a vitát, a tagoknak kérdés-felelek? Yes. Do you have the latest notes? If you look at here. I will move to the second so, session. Okay, we'll start with the second. So. Okay, then we're moving to the second session. Akkor most, a, ha jól értettem, akkor a második uh, ülésszak következik, tehát a Schengeni övezet működésének értékelése lesz a témánk, ugye? So, yeah, next we have Mr. Mordieu, Mr. Mikko Simola, and Mr. Fabrice. Now we're calling, on, we're calling on the podium to keep on with the second session. Akkor most ö, következzenek a részvevők, az első Simon Mordő úr az Európai Bizottság részéről, a DG Home-tól, majd Mikko Simola úr, a igazságügyi és belügyek tanácsadója a Finnországból, és Fabrice Legeri az európai Frontex-től a határ és parti őrség ügyvezető igazgatója. Ahogy elmondtam, tehát most akkor a második része következik a meghallgatásnak. Üdvözlöm Simon Mordi urat a DG Home-tól, a Frontex képviselőjét, Lezseri urat, ismételten üdvözlöm Önt, és végezetül pedig Mikko Simola Orfinnországból a az igazságügyi és honvédelmi ügyek tanácsadója. Tehát a Schengennek a jelenlegi helyzetét próbáljuk felmérni, különösen a Schengeni értékelő mechanizmust, illetve a különböző határőrizeti és partiőrségre vonatkozó döntéseknek a végrehajtását, illetve a Schengeni mechanizmus értékelését. Mordi úr, 10 perce van, hogy egy tájékoztatót adjon, öné először a szó, kérem. Köszönöm, elnök úr. Tartani fogom magamat ahhoz, hogy kicsit elmondjuk, hogy hogyan alkalmazzuk a Schengeni értékelési rendszert illetve hogy milyen tapasztalataink vannak a tagállamokkal kapcsolatban. Először is Schengen az egyik legnagyobb eredménye az európai együttműködésnek, ahogy ezt már hallottuk, és a jövőre vonatkozók is. Ugyanakkor van egy olyan terület is, hogy rendkívül nagy nyomás van ezen a területen, és számunkra a legnagyobb kihívás az, hogy keményen dolgozzunk azért, hogy a normál helyzet helyreálljon. Ez az előfeltétele, a tagállamok között bizalomra van szükség, az uniós intézmények iránt és az uniós állampolgárok bizalmára is szükség van, így tudunk csak előbbre lépni. Nagyon hálás vagyok Coelho úrnak és másoknak, akik a Schengeni rendszert vizsgálatával foglalkoznak. Ők tették lehetővé azt, hogy ez az egész mechanizmus tulajdonképpen sikeres. Az új Schengeni értékelő rendszer most már három éve működik, és szerintem ez kellő információt biztosít számunkra ahhoz, hogy az első következtetéseinket levonjuk, megalapítsuk, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Nézzünk néhány tényadatot. Három év alatt 87 85 látogatást tettünk, és jelentést készítettünk. Mindegyik értékelte azt, hogy 8 tagállami szakértő, két bizottsági szakértő volt, megfigyelők a különböző ügynökségektől amelyeknek döntő szerepük van ebben a munkában. Mit is teszünk a mechanizmus keretében? számos tagállam került értékelésre különböző hat politikai területen minden évben. Ez a külső határ kezelése, közös vízumpolitika, Schengeni információs rendszer, visszaküldési mechanizmus, rendőri együttműködés és adatvételem és a bejelentett és ismételt látogatásokra is sor került, és emellett alkalmazunk váratlan látogatásokat is, amikor megjelenünk a helyszínen, és ott vizsgáljuk, hogy az adott tagállam hogyan hajtja végre a Schengeni rendelkezéseket. Az értékelő rendszer azt mutatja, hogy a fel, szükséges feltételek megvannak azokban az országokban, amelyek a Schengenhez akartak csatlakozni, ez pont jól illeszkedik ahhoz a vitához, amit az előbb folytattak le. Már elmondtuk, hogy mi úgy gondoljuk, hogy Bulgária-Románia teljesíti a követelményeket. Horvátországnál is már 2016-ban voltak látogatások, 2017-ben is, és azt mondanám, hogy remélhetőleg nem távoli jövőben ugyancsak pozitív ajánlást tud tenni majd a bizottság, és Horvátország is készen lesz a csatlakozásra. Természetesen majd a tanácsra kell meghozni a végső döntést. Az elmúlt két évben komoly előrelépést tudtunk tenni, és javítani tudtuk az egységes értékelési rendszert, Miért? Azért, mert sokkal összefogottabbak, jobb minőségű munkát végeztünk, sokkal struktúráltabb a nyomon követő rendszerek és az ajánlások. Az egyik a dolog, amit tehetünk, az az, hogy a visszaküldési politikának az alkalmazása. Ez is egy olyan téma, amiről az elmúlt három hónapban elég sokat beszéltünk, és egy kombinált misszió járt külső határokon, amit említettem, a különböző ügynökségek részvételével, illetve parti őrség és az alapjogi ügynökség részvételével, és itt is voltak, segítettek a váratlan látogatások is. Képzést is biztosítottunk, ami a szakértőket segítette, azokat, akik az értékelést végzik. Hogyan kell végezni az értékelést, hogyan kell a jelentést megírni, úgyhogy ez is szabványosítottabb módon történjen. Tehát ez nagyon érdekes. Tehát amit én szerettem volna hangsúlyozni a bizottság szempontjából, hogy a Schengeni értékelési rendszer és az értékelő rendszereknek a sérülékenysége, ez két olyan elem, ami fontos. Ez egy minőségellenőrzést is jelent egyben, sok tekintetben. Ugyanannak az éremnek a két oldalát jelentik ezek. Tehát nagyon komolyan dolgozunk azon, hogy teljes legyen az interoperabilitás, megfelelő legyen az információcsere a bizottság és az ügynökségek között együtt dolgozunk, és igyekszünk maximálisan kihasználni a szinergiákat. Most pedig engedjék meg, tudom, hogy mióta beszélek már, de amit szeretnék még elmondani, hogy mi az, ami rendszeresen visszaköszön az eredmények között, mik az igazi kihívások a tagállamok számára. Megpróbálom ezt különböző politikai területekre bontani. Például, hogyha a külső határkezeléseket, határellenőrzéseket három különböző légi, vízi és földi határok vannak, ezek különböző határőrizeti rendszerekben működnek nem igazán van mindig meg az egységes megközelítés és integrált határellenőrzési koncepció a tagállamoknál. Valamikor van ö, kihívás, hogy az együttműködés hogy valósuljon meg, illetve az együttműködésen kell javítani. Sok esetben nincs elegendő személyi állomány, nem mindig a megfelelő képzettségű és megfelelően képzett szakemberek állnak rendelkezésre, és vannak, amikor a kockázat vezérelt megközelítést alkalmazzák, és ezért döntik el, hogy milyen egyéb ellenőrzésekre van szükség. Ami a határellenőrzést illeti, a az egyik hiányosság, amit gyakran látunk, azok a belépési feltételek a harmadik országból érkezettek számára, és nem mindig jól működnek, vagy nem optimálisan használják fel a különböző adatbázisokat. Erre például látunk a például a külföldről érkező potenciális terroristákat beazonosításában láttuk ezt. Rendőri együttműködés területén sokszor látunk hézagokat, lyukakat, a nemzeti kockázatelemzés határon átnyúló eleme között. Ehhez több képzés és több személyállomány is szükséges, és fontos, hogy legyen egy kapcsolati pont. És ahogy már említettem korábban is ezen a területen, az adatbázisokhoz való közvetlen hozzáférés is problémás, illetve az esetkezelés. Tehát sokkal több operatív eszközre lenne szükség. Ami a Schengeni információs rendszert illeti, a legnagyobb hiányosság, amit már többször is megállapítottunk a jelentéseinkben, ez pedig az SZ, a SIS adatoknak a feldolgozhatósága. Sok esetekben az adat megvan, csak nagyon nehezen értelmezhető, nem könnyen a felhasználható. És ez fontos lenne a nemzeti SIS egységek számára, hogy a kereső funkciók nemzeti szinten jobban működjenek, illetve vannak még a végfelhasználóknál képzési hiányosságok is. A vízumpolitikában látjuk, kezdem a jó dologgal, a fő ö, funkcióját ellátja, a vízumkérelmek megfelelően kerülnek megvizsgálásra a migrációs és biztonsági kérdések elemzésre kerülnek. Általában azt találjuk, hogy ezt kellően végzik el minden esetben, nagyon kevés hiányosságot vagy problémát találtunk. Amit viszont látunk hiányosságként, és olyan, ami visszaköszön, hogy a tagállamoknak a vízumkiadási gyakorlatok eléggé különböző és van egy úgynevezett vízum vásárlás, vízum shoppingolási tendencia is, és itt is a ö, személyállomány, a létszámhiány problémát jelent. És az egyik nagy probléma az az, hogy nincs megbízható ö, statisztika a visszaküldött Itt több hiányosság is mutatkozik, az, amikor kiadnak egy visz, az illegálisan az unióban tartozó, tartózkodó ö, személyek ellen nem mindig egy azonos módon adják ki, illetve a belépési tilalom sem egységes, a fogvatartási döntések is nagyon különbözőek a tagállamok között, és több tagállam is van, amelyik pedig nem hozott kellő intézkedéseket, hogy kikényszerítsék a kiutasításokat. Ez egy olyan terület, ahol ugyancsak nagyobb figyelm, amire nagyobb figyelmet kell fordítani, hogy a politikai reform megtörténjen. Az adatvédelem, ami ugyancsak egy nagyon fontos terület, ott hiányosságokat látunk az adatvédelemi felügyelő hatóság függetlenségével vannak problémák, illetve az adatvédelmi hatóságnál a kellő szakismeret esetenként hibázik. És a SZISZ rendszerben is a bevitt adatoknak a naprakészsége, illetve pontosságával vannak gondok. Ezeken a területeken van még mit javítani, és úgy gondoljuk, hogy a mi saját teljesítményünkön is van mit javítani. Vannak, amikor ezek az értékelések több mint egy évet is igénybe vesznek, a látogatás lezajlott, és még egy év múlva készül csak el a jelentés. Itt vannak, amikor a különböző szabályok miatt van ez a késedelmesség, ezeket a szabályozásokat is lehet, hogy fel kellene újítani, egyszerűsíteni. Ugyanakkor belső megoldásokat is próbáltunk keresni a folyamat felgyorsítására. Engedjék meg, hogy még hangsúlyozzam azt is, hogy a tagállamoknak is sok mindent kellene tenni a maguk részéről, hogy javuljon a rendszer. Vannak tagállamok, amelyek az ajánlásokat és a vizsgálatok eredményeit nagyon komolyan veszik, és azonnal próbálnak változtatni, a hiányosságokat kiavítani. Ezzel szemben vannak tagállamok, amelyek úgy tűnik, hogy nem igazán veszik komolyan ezeket, és késlekednek, az akciótervüket nem adják be, vagy beadnak valamit, amelyik ugyanakkor a határidők, nagyon lazák, és valamikor majd a távoli jövőben fogják csak ezt megvalósítani. Ennek következményei vannak nem csak az adott tagállamra, hanem a további tagállamokra is. Egy dologra szeretnék még kitérni. A Schengeni övezet, Schengeni térség, az annyira erős, amennyi a leggyeng, amennyire erős a leggyengébb láncszeme. Minden egyes országnak fontos, hogy meghozza a szükséges intézkedéseket a Schengeni vívmányok végrehajtására, és a Schengeni értékelő mechanizmus is, e, aki nagyon fontos szerepe van mindebben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mordi úr. Akkor folytatjuk, mert a Schengeni kiértékelő mechanizmus egy közös felelősség a bizottság és a tagállamok között, hogy megfelelő módon működjön a mechanizmus. Akkor most meghalljuk a következő szempontot. A következő 10 perc alatt. Köszönöm szépen, elnök úr! Igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt nagyon örülök a lehetőségnek, hogy itt lehetek, és a tagállamok szempontját is vázolhatom a Schengeni rendszerrel kapcsolatban. Bízom abban, hogy a tagállamok szakértői is megfelelő módon hozzájárulhatnak. a Schengeni sikerhez. És a tanács Schengeni kiértékelési munkacsoportja is igénybe veszi a nemzeti szakértők tapasztalatait. Néhány közös eredményt is megemlítenék, amikor kint voltunk a különféle tagállamokban, és megvizsgáltuk a helyzetet. De most a saját tapasztalataimat szeretném megosztani önökkel. A hátteremből kiindulóan a külső határokon tapasztalt esetekről fogok beszámolni, de nagyon fontos azt is tudni, hogy a külső határokon történő ellenőrzés az egyik leglényegesebb eleme a Schengeni rendszernek, de mégiscsak az egész Schengeni rendszernek csak egy része. A külső határ hatékony ellenőrzése az egész láncolat alapköve. Például, hogyha a külső határ hatékony ellenőrzése az egész láncolat alapköve. Például, hogyha tudjuk, hogy kik jönnek át illegálisan a Schengeni külső határokon, akkor ez még nem elégséges. Most a tapasztalataimról szeretnék beszámolni, hogy mik működnek jól és kevésbé jól. Az együttműködés a tagállamok és a bizottság között jó, és állandóan javult. Tehát nagyon fontos az összehangolás, és ez nagyon jól került megszervezésre. Szeretném még megemlíteni azt is, hogy a sebezhetőségi értékelési mechanizmusok az EPCD rendeletben meghatározottak értelmében kiegészítik a Schengeni mechanizmust. De egy kicsit később erről is beszélek. Másodszorban a képzési rendszer nagyon jól működik. A Schengeni kiértékelési továbbképzéseket, amelyeket a tagállamok és a Frontex hajtottak eh, végre, nagyon nagy minőségben hozzájárul a kiértékelők hozzáértéséhez. Csak is azok, akik eh, részt vettek eh, a képzésen, vehetnek részt a Schengeni kiértékelésben. Most áttérek a prezentációm második részére, tehát mi javítható a jelen rendszerben. Az egyik leglényegesebb pont az, hogy túl lassú az eljárást, hogy megfelelő intézkedéseket foganatosíthasson megfelelő időn belül. A külső határokon változhat a helyzet. A jelen, rejzet, a jelen rendszerben több mint egy évbe került a kiértékelési látogatás után, hogy a Schengeni Bizottság megtárgyalta a jelentést és a, az ajánlások csak is a jelentés jóváhagyása után nyújthatok át a tagállamnak. Tehát nagyon hosszú késlekedések vannak a Schengeni térségen belül, és az biztos, hogy ez a tagállamok között nem növeli a bizalmat. Miért ilyen lassú a rendszer? Tehát én ennek két okát látom. A bizottság felelős egységének a forrásai korlátozottak, és a belső konzultációs eljárások is túlságosan hosszadalmasok. A források tekintetében elmondhatom, hogy ez negatívan befolyásolja annak a nyomonkövetését, hogy a tagállamok hogyan alkalmazzák az ajánlatokat. Tehát mindenképpen a nyomon követésre többet kell figyelni. Hiszen az az egyik mechanizmus egyik leglényegesebb pontja. Hiszen a határellenőrzéseket jobb minőségben helyszínen jelen lévő kiértékelő csapatokhoz nem jut el minden megfelelő információ. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a kiszálló vizsgálók nem jutnak hozzá az összes releváns információhoz, amely pedig eh, hasznos lenne a munkájuk számára. Azokról az eredményekről számolnék be, amelyeket a Schengeni kiértékelési látogatások hoztak. Tehát eh, igazából nem tudom eh, ezeket részleteiben bemutatni, általánosságokban. Arra, hogy tovább képezzék magukat, és hogy jobban teljesítsék kötelességüket. Utána néhány témáról szólnék, ahol szükséges a javítás több tagállamban. A kockázat vizsgálási folyamatban is, vagy például azok a készségek is hiányosak, hogy hamisított dokumentumokat felismerjenek. Ez elsősorban a nem megfelelő infrastruktúrának köszönhető a határátkörű helyeken. Ez mert a tagállamok infrastruktúrája és forrásai korlátozottak. És nem végeznek el minden megfelelő vizsgálatot. És ezt 2020-ig kellene megoldani. Jobb infrastruktúrára van szükség, és több forrásra. Tehát miért találtuk ezeket a dolgokat elég gyakran a helyszínen? Néhány tagállamban az integrált határőrizet viszonylag szétaprózódott, már a nemzeti helyi szervek végzik. Ezekben az esetekben a centralizált tagállami források nem jutottak el mindig a megfelelő helyszínre. Tehát igazából gyakorlatban nem lehet uh, itt megfelelő képzési rendszer, továbbképzési rendszer is hiányzik ebben a tekintetben. Tehát itt bizonyos tagállamokban strukturális nehézségek vannak. A helyzet javítása érdekében fontos lenne hogy eh, politikai szinten is és hogy eh, hogyan lehetne a megfelelően képzett Schengeni kiértékelők részvételével javítani a helyzetet. Tehát ennek eh, a rendszernek nem lehetne helyi vagy regionális szintre lekerülnie. De politikát mutatnék be, hogy a Schengeni kiértékelési rendszer hogyan működik. Az első, a jelentések el hogyha deficiteket találnak, akkor akár szabálysértési eljárás is lehessen indítani. Rendszerrel az igazi működést kellene leírni. És ide tartozik a tagállamok kötelezettségbe. Igen, ismert személyiség, akit nagyon nagy szeretettel köszöntünk. Ledgeri úr, aki a Köszönöm szépen! Kedves parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Megpróbálok most röviden beszámolni a jelenlegi helyzetről és a Frontex új mandátumának megvalósításáról. Főként arról fogok beszélni, hogy hogyan lehet megvalósítani az új mandátumot. Elhangzott az előző felszólalók részéről egy jó pár gondolat, amelyekre majd én is vissza fogok térni. Ilyen például a kiszolgáltatottsági elemzés. Nos, az új mandátum implementációja és az ehhez kapcsolódó elemzés, az integrált határellenőrzési mechanizmus megvalósítása, az összekötő tisztek közötti kapcsolat kialakítása, stratégiai fontosságú fejlemények, amelyeket lassan, fokozatosan fogunk bevezetni. Mindenesetre azt azért látjuk, hogy vannak itt az implementáció területén problémák, mert ugye most már gyakorlatilag létrejött az ügynökség és a nemzeti hatóságok együttműködéséből az európai határellenőrzés és parti őrség. Ezért a mi prioritásaink, a stratégiánk, az egy, a munkamódszereinket összehangoltan valósíthatjuk meg egy állandó párbeszéd alapján. Ami pedig a az elemzést illeti, ugye itt van az úgynevezett Cheval, illetve a Digi Home ma való együttműködésünk, amelynek köszönhetően megpróbáljuk a kérdések, illetve a, az adatgyűjtés területén megakadályozni a kettős adatgyűjtést. Szoros együttműködést alakítottunk ki a szakértők kiképzése területén is, és általában az ügynökségünk részt vesz a Schengeni mechanizmus támogatásában, illetve a különböző missziók előkészítésében. Természetesen javaslunk különböző értékelési helyszíneket is, szúrópróbaszerű ellenőrzésekre is vannak javaslataink. Másfél évvel ezelőtt kezdtük meg ezt a munkát, és egészen azóta egy teljes évünk 2017-ben volt, amikor elemezni tudtuk a helyzetet, 29 tagállamot tudtunk ellenőrizni, vagyis nem csak EU-s tagállamokat, hanem Schengeni társult tagokat is, és ebből az az eredmény született, hogy összesen 37 ajánlást kellett megfogalmaznunk 27 tagállam felé. Milyen fajta ajánlásokról van itt szó? Nos, hát igen, különbözőek ezek az ajánlások, és ezeknek kategóriákba szeretném most sorolni. Nagyon sok tagállamban azt láthattuk, hogy a határellenőrzések nem feltétlenül és mindig felelnek meg az alapkövetelményekkel, amelyek a Schengeni rendszer megkövetel ugye itt a Schengen információs rendszer, a vízum információs rendszerhez való hozzáférés nem mindig esik egybe a jogi keretekkel. Ez pedig jó néhány aggályt is felvet. Például a migrációs mm, kezelés, de a, a biztonsági problémák szempontjából is, hiszen ugye itt van egy olyan belső tér, térség, ahol az emberek szabadon mozoghatnak. Mi sokat beszéltünk már arról, hogy óriási ö, hullámokban érkeznek menekültek, illetve migránsok a külső határokra. A tagállamokban nem történt meg a megfelelő befektetések, úgyhogy valójában nagyon sok tagállam képtelen megbirkózni ezekkel a tényleg masszív, de hát realista mm, módon is alátámasztott óriási migráns hullámokkal. Ezekkel a tényleg masszív, de hát realista mm, módon is alátámasztott óriási migráns hullámokkal. Menedzsmentje szempontjából, illetve általában a biztonsági kockázatok megítélése szempontjából is. Megnéztük azt is, hogy hol vannak a hiányosságok, nehézségek. Hát itt az információs rendszerek tekintetében kiderült, mint ahogyan arról már akálni. Vagyis egyáltalán nincsen egy teljes rátekintés nemzeti szinten, és nincsen nemzeti irányítás sem ezen a területen. Ez azért eléggé meglepő volt, és én azt gondolom, hogy sokkal több forrásra van szüksége, másrészt pedig az egész módszertan tekintetében ki kellene terjeszteni a rendszert formájú megközelítést alkalmazzunk, hogy figyelembe tudjuk venni a biztonsági kérdéseket is, és fel tudjuk mérni azt, hogy a nemzeti ügynökségek hogyan működnek együtt a határokon a terrorizmus megakadályozása, illetve a szervezett bűnözéssel való problémák adódtak, mert tulajdonképpen itt a az egész Schengeni szabad mozgás tekintetében nem csak a migráció, illetve a migrációs problémák kellene, hogy ennek a központjába álljanak, hanem a biztonsági kérdések. Másik következtetés, amelyet levontunk, arra vonatkozott, hogy a tagállamoknak valószínűleg gyorsabban kellene lépnie. Most például éppen monitorozzuk a különböző ajánlásokat, de ez néha nagyon hosszú időt vesz igénybe, mert ugye válaszokat várunk a tagállamoktól, és ez megint csak arra mutat rá, hogy bizony a tagállamok nem szánna alatt az operatív válaszadásunk hogyan nézett ki Görögországban, Olaszországban és Spanyolországban, Indalóban léptünk fel, hiszen itt főként ebben a spanyol városban, amely a Marokkóból érkező illegális bevándorlás központjába, vált, természetesen a határvédelmi kérdések, a tengeri mentések, illetve emberek felkutatása is ide tartozik, és más európai ügynökségekkel is együtt kell működnünk, ilyen például a halászati ügynökség vagy a tengerbiztonsági ügynökség. Nézzük most a visszatérítést. Ez rendkívül fontos kérdés ahhoz, hogy EU-s szintű migrációs menedzsmentet tudjunk létrehozni. Ezen a területen új mandátumunk van, az azonosítás terén segíteni tudunk az együttműködésben harmadik országokkal szintén, és a visszatérítő utakat is mi szervezünk, 50%-kal többet szerveztünk 2017-ben, mint 2016 ben ez több mint 300 ilyen repülőutat tett ki. Négy évvel ezelőtthöz képest ez óriási növekedés, ugyanis akkor összesen 39 ilyen repülőjáratot indítottunk be. Ami a nemzetközi együttműködést illeti, ez is része egyébként az integrált határellenőrzésnek, illetve az összekötő tisztek hálózata. Itt megint csak egy sokkal jobb ö, irányításra van szükség, és a tagállamok közötti együtt ö, irányításra van szükség, és a tagállamok közötti együttünk nyílik arra a következő mm, pénzügyi keret tárgyalása kapcsán, hogy a Schengeni rendszer általában menedzsment kérdésekben. Köszönöm szépen. Köszönöm, Leggeri úr. Nem meglepő, de azért mégiscsak az. An update, insight betekintést kaptunk az ügynökségnek, a Frontexnak a munkájáról, illetve a parti őrségről fordítás céljából, mint korábban. Ezeknek a járatoknak a megsokszorosodása, ez egy kicsit meglep, illetve meglepő, illetve mutatja azt is, hogy ezek olyan adatok, amivel érdemes foglalkozunk a kérdésekkel és válaszokkal, amelyek felvetődnek, és kezdem Coelho úrral. Számosan jelentkeztek hozzászólásra, úgyhogy javaslom, hogy akkor úgy korlátozunk az időt, hogy hanem a három előadónak egyetértek, Simon, Simon Mordu úr jelentősen eltér a helyzet attól, amilyen néhány évvel ezelőtt volt. És a Schengennek a vizsgálati módszerei mind nagyon hatásosak voltak, és jó eredmények is születtek. De azonban önöknek is, és Simon úrhoz is konkrét kérdés köz ahhoz, hogy megoldás legyen. A Schengeni információs rendszer az egyik, és az információs mechanizmus. A gond az az, hogy van egy titokzatosság, vannak olyan ö, eredmények, amiket zárt üléseken elemzünk. Tehát hogyan le, miközben ilyen titoktartási kötelezettségek vannak. Simola úrnak pedig azt mondta a hosszú határidőket, ö, igen, átfogó jelentésekre van szükség, de két konkrét kérdésem lenne. Hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát? És hogy jól értem, hogy legtöbb esetben az ajánlásokat, amiket teszek a tagállamoknak, azok ugyanakkor kerülnek a bizottság elé is, és végezetül Lecseri igazgató úrhoz lenne egy kérdésem, hogy a hamis papírok, hamis iratok problémát jelentenek, de a, polit, a rendőrség, rendőri erők a határon, azok fel tudják fedezni, hogy ezek hamisak. De van, van még egy olyan probléma, amelyek úgy néznek ki, mint a nem hamis iratok, holott mégiscsak hamisak, és nagyon jó minőségű hamis dokumentumok. Hogy összetudjuk fogni a különböző kérdéseket. Most Grappini asszony következik az meglehetősen aggasztó, és nem igazán örömteli, de azért köszönöm, mert sok mindent elmondta, konkrét elemeket hoztak fel az előadásaikban. Szeretnék néhány kérdést feltenni, mert amit itt elmondtak, engem eléggé zavar, például amit mondott, külső határoknak a kezelését mindig, amíg vannak olyan országok, mint például az enyém is, az én hazám, vagy másik két ország, mint például Bulgária és Magyarország, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, és hogy lehet ezeket, miközben vannak más tagállamok, amelyeket társulat, mert a cél az az, hogy jól kezeljük a külső határokat, de nincsenek meg a megfelelő jó mechanizmusok ehhez. És az utolsó kérdés, mindhárman, ha jól emlékszem, azt mondták, hogy az értékelések még nem optimálisak, vannak tagállamok, amelyek késlekednek, látnak-e itten javítás helyzet. Aztán említették azokat a tagállamokat, amelyek az értékeléseket nem veszik komolyan. Itten Európai Uniós tagállamokról van szó, vagy vannak azok a tagállamok, amelyek Schengeni tagok, vagy olyanok, akik átmeneti állapotban vannak, és csak csatlakozni szeret. És egyetértek azzal is, hogy itt problémák vannak, hogy feltárjuk azt, amit megállapítunk a tanácskozások során. Gyengébb láncem határozza meg a lánc erejét. És a korrupció az egyik. És nem csak nem csak az, hogy nincs elég ember, aztán ebben az országban mégiscsak jöttek olyanok, akik Schengeni vízummal jöttek be. Tehát nyilvánvaló, hogy vagy korrupciót, hogy nincs elég forrás, nyilvánvaló sokkal több forrásra van szükség ahhoz, hogy ez az értékelő rendszer tényleg hatékony legyen, de azt is és ugyanez van-e a Schengeni értékelő rendszerrel is? Vagy, vagy mi történik? Kérem, mondják meg, hogy mi történik. La, van eredménye a jelentéseknek? A tagállamok kiavítják azt, amire rámutatnak, hogy hiba és javítani kell? A második kérdésem, egységekre, entitásokra is például egy olyan kis tagállamban, mint Málta például a közelmúltban tapasztaltam, mert volt egy missziónk, van ott egy és úgynevezett állampolgársági papírokat is. Van-e valamilyen ö, interakció ezzel az ügynök? Amikor felvetődött, hogy itt Schengen vízumok árusítása történt libiaiak számára többek között. És felvetődik bennem, hogy az ilyen kérdésekkel is foglalkoznak-e az értékelő mechanizmus. Nem csak Máltára vonatkozik ez, más országokra is. Biztos vagyok, hogy vannak nagyon súlyos esetek, és érdekelne, hogy az ilyen ügyekkel foglalkoznak-e. Köszönöm. Verzsatt asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy azért, mert francia vagyok, de itt vannak dolgok, amik nekem egyszerűen hiány miatt egyetlen olyan ország, vagy olyan állam. Tehát minden, amit eddig hallottam, ez a az illegális bevándorlást, illetve tartást, amiben részünk volt Bulgáriában, de továbbra is vannak kérdéseim, megmondom önnek, miniszter úr, és ismét, el is ismétlem ezeket. Hála a Frontex tevékenységének, azt hiszem, hogy ezt jogosan meg kell jegyezni, Ugyanakkor van egy elem, ami kérdéseket beszélt, Andrevónál is, vannak úgynevezett turisztikai időszakok. És akkor ö, nem teljesen, de részben enyhítik az ellen. Ez volt, és visszament, tehát kb. 80%-kal csökkentek, de ne csak a migrációs mozgásokat nézzük, mert a terroristák a turisták közésben, de lehet, hogy én nem figyeltem oda kellően. A az alapjogok tiszteletben tartása, elnök úr. Köszönöm, Verzen asszony. Emlékeztetném, hogy a következő panelban belügyminiszter, migrációs biztos és egyebek lesznek jelen, úgyhogy legalább két percük legyen a jelenlegi panelnek, hogy válaszoljanak. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a panel résztvevőinek. Nagyon sok hiányosság és gyengeség van a Schengen együttműködésben. És eh, amikor az együttműködés elkezdődött, akkor nagyon eh, elégedettek voltunk, és nagyon jó volt az, hogy az ember elfelejtheti az útlevelét, és az egész Európai Unión belül szabadon utazhat. Tehát igazából nagyon jól működött ez a dolog. De igazából olyan valóságban élünk, ahol a fenyegetettség erősebb, mint a vívmány ereje. Itt van a terrorizmus, a csempészet, embercsempészet, illegális kereskedelem, mind-mind kihasználják a Schengeni lehetőségeket. A határellenőrzések ugyan lehetségesek, azonban csak egy nagyon korlátozott időpontra. És igazából, hogyha lett volna határellenőrzés, akkor a migrációval is kevesebb terrorista jutott volna be a Schengeni térségre. A jelenlegi technikával sokkal gyorsabban regisztrálhatnánk a Schengeni belépőket. Hát a útleveleket automatikusan fel lehet ismerni a határon. Tehát Igazából ideje lenne ennek a... Mindenkit megkérek, hogy nagyon rövid legyen, és igazából ez a tízzel megszorzott visszatérítés a visszatérítési repülőjáratokról, hát erről egy kicsit többet is mondhatna, tehát hogy itt Coelho képviselő kérdésével kezdek. Tehát igazából most lehetőségünk van arra, hogy a Schengeni rendszer bizonyos ezeket a dolgokat, ezeket a jelentéseket egy konszolidált formában szeretnénk majd összefoglalni. Tehát a csapatunk dolgozik ezen is választathat. Tehát, hogyha visszatérünk egy helyszínre, akkor általában azt tapasztaljuk, hogy javult a helyzet a korábbi látogatáshoz képest. Tehát a remélhetőleg a közeljövőben csatlakozhatnak is. de a legutóbbi mechanizmus púlnak, tehát ők jobban, ők nyugodtabbak, mondjuk így. És nagyon fontos a nyugati-balkáni partnereinkkel együttműködni. Amikor elmegyünk egy látogatásra, igazából mindenkit megnézünk, akinek szerepe van ott a Schengeni rendszer menedzselésében. Hát a Schengeni kértékelési mechanizmus megnézi a struktúrákat, a szervezeteket. Tehát igazából mi nem egy ügyészség vagyunk. Során a belső határokat is megnéztük, tehát nem csak a külső Schengeni határt, hanem a belsőt is. Megnéztük. De a határok ellenőrzése csak egy utolsó lehetőség maradjon, opció maradjon, és próbáljuk a többi alternatívát használni ott, ahol lehetséges. Ennyit szerettem volna most szólni. Most akkor Simola úr. Én is Coelho úr kérdésére reagálok. A késlekedések problémája. Works. És uh, tanultunk a múltból, és most a nyomonkövetésre tanás szintjén, tehát hogy a tagállamokhoz eljussanak. Tehát nagyon fontos az, hogy a tagállamok szakért választ adok, tehát a határellenőrzés igazából az egész rendszer sarokköve, hiszen a külső határokon dől el nagyon sok minden, mert egy szűrő szerepet játszik. lehetőségek arra is, hogy ez is alkalmazzuk a határokon átnyúló bűnözés elleni harcban. A centráljana, és hogy ne a jóhiszemű utasokra koncentráljana. Parlamentbe továbbá örömmel fogadjuk az elnökség részéről Valentin Radev miniszter urat, belügyminisztere Bulgáriának. Második alkalommal van jelen bizottságunkban egy hónap alatt, továbbá Először Coelho úrnak adom meg a szót, ő volt a Schengen értékelési jelentésnek a jelentéskészítője, és a Schengeni információs rendszerrel kapcsolatos szabályozásnak is volt jelentősége. Továbbá a LIBE szakbizottságnak, a Schengeni vizsgálócsoportnak is a világos állásfoglalás volt, de most megint egy hosszabbítás került Németország, Ausztria és más országok is ezt. Ausztria esetében nincsenek érvek, nincsen illegális határátlépés, az én társadalmamat nagyon nehéz meggyőzni, és nem a parlamentnél van jelenleg a labda, hanem a tanácsnál. Thank you, thank you, Chair. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves miniszter úr. Engedjék meg, hogy azzal kezdem, hogy elmondom, hogy mennyire örülök Carlos üzenetének és Tánja munkájának. Mert tulajdonképpen mindez azt jelenti, hogy Schengent milyen nagy mértékben támogatja ez a ház. A mobilitás, ahogyan önök is tudják, rendkívül fontos jellemzője a jelen időknek, és ez csak tovább fog növekedni. Éppen ezért nekünk ezt támogatnunk kell, de ugyanakkor valamiféleképpen kezelnünk is kell a vonatkozó problémákat. Schengen már az elejétől kezdve működik. Tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb, vagy legjobb érték, amely az európai integrációból fakad. És az, hogy nincsenek belső határellenőrzések, ez tulajdonképpen hozzájárul Schengen egész lényegéhez. Több mint 400 millió ember ö, mozoghat szabadon, de a tőke és az áruk, illetve szolgáltatások is megtehetik ezt. Ezen kívül pedig tulajdonképpen a gazdasági előnyökön felül Schengen szimbolikus értelmű is. Az egész Európai Uniót szimbolizálja. Schengennek köszönhetően a határok leomlottak az emberek között. Ugyanazok a határok, amelyek a múltban nagy vitákhoz vezettek, konfliktusokat eredményeztek, konfrontációhoz vezettek, még sorolhatnám ennél rosszabb dolgokat is. Fiatalként megéltem azt, hogy milyen volt a változás, amikor eltörölték a határokat. A fiatalabb generációk ezt tulajdonképpen úgy veszik, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, de higgyék el, hogy ez nem az, és nem is volt az néhány évtizeddel ezelőtt. Biztosként és európai állampolgárként pontosan ezért számomra rendkívül fontos az, hogy hogyan lehet megőrizni Schengent, hogyan lehet továbbfejleszteni, és hogyan lehet a jövőben is elérni, hogy ugyanilyen pozitív hatásokkal legyen számunkra. Schengen rengeteg kihívást is jelentett akár forrásává is válhatott. A migrációs nyomás, amely most már több mint két éve az Európai Unióban megjelent, a lehető legjobban megviselte a Schengeni rendszert, annak a működését egészen a megalkotása óta. Jó néhány tagállam bevezetett ideiglenes ellenőrzéseket. Ezeknek az a célja, hogy az irreguláris migrációs nyomást becsatornázza, és ugyanakkor megfékezze a terrorista támadásokat. Viszont ezek az ideiglenes határ ellenőrzések nem lehetnek újra állandó jellegűek ezért annyira fontos számunkra, hogy megfelelő öm, kiegyensúlyozott helyzetet érjünk el biztonsági szempontból és a mobilitás garantálása szempontjából. Ebből a célból javasoltuk azt, hogy megváltoztatjuk a Schengeni határkódexet. Az egyik dolog teljesen világos. A tagállamok számára megmarad egy nagy felelősség a biztonság garantálása területén. Emlékeznünk kell arra is, hogy a határellenőrzések idéglenes visszaállítása érthető azon tagállamok esetében, ahol komoly veszély fenyegeti a belső biztonságot, és ez különleges esetekre mhm, vonatkozik. Ugyanakkor nem lehet az a cél, hogy visszaálljon a határ ellenőrzés a külső határokon, sőt, ennek pont az ellenkezőjét szeretnénk elérni. Éppen ezért azt javasoltuk, hogy erősítsük meg a az eljárásjogi szempontokat, és csak utolsó esetben lehet ezeket alkalmazni. A tanács mondja ki az utolsó szót erre, és természetesen mindezt figyelembe kell majd venni. Még egy gondolatot hadd fűzzek ehhez hozzá, egy egyértelmű politikai természetű gondolatot. Ez a kérdés nem lehet ö, belpolitikai kérdés. Alternatív megjegyzések, például a határellenőrzés összehangolása és a belső rendőri ellenőrzések tekintetében. Én remélem, hogy ezzel kapcsolatban hamarosan tudunk majd valamilyen megoldással jutni, és ki tudjuk alakítani azt a kényes egyensúlyt, amely mindenkinek az érdekeit figyelembe veszi. És aztán majd megkezdődik az új szabályok alkalmazása, amelynek az lesz a célja, hogy a visszaéléseket visszaszorítsuk, és hogy mindenki valóban a szabályok szerint ö, járjon el. Nagyon várom azt, hogy Fajon asszony jelentését végre elolvashassam a mi jogalkotási módosításainkkal kapcsolatban. Ugyanakkor, ahogyan mindenki tudja, a mobilitás a határokon belül biztonságos külső határokat igényel, enélkül ez nem is valósítható meg. Pontosan ezért 2015 óta sikerült előrelépéseket elérnünk a külső határok ellenőrzésénél. És valóban a földközi tenger keleti és középső területén nagymértékben csökkent a bevándorlók száma. Európai öm, határvédelmi és parti őrséget alakítottunk ki, amely ma már teljesen működőképes. Jelenleg több mint 1200 határőr segíti a tagállamok munkáját, és ezen kívül még standby-ban is vannak további embereink, akik bármikor bevethetők. Amennyiben nem akarjuk a belső határokat, akkor a külső határokat kell megerősítenünk. El kell döntenünk, hogy meg akarjuk-e őrizni az európai parti őrség szervezetét, a jelenlegi rendszer szerint, vagy pedig a jövőre nézve tovább kívánjuk azt erősíteni, és egy integrált határvédelmet kívánunk létrehozni. Ez a kérdés egyébként szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy realista módon közelítsék meg a tagállamok is a helyzetet. És köze van ennek természetesen az európai költségvetésről szóló tárgyalásokhoz is el kell döntenünk azt, hogy hová kívánunk eljutni, és biztosítanunk kell a szükséges finanszírozást az európai büdzséből. 2020-ra az európai parti őrség és ö, határőrség 335 millió euróból gazdálkodhat majd. Ha, vagy amennyiben a műveleti kapacitásunkat erősíteni szeretnénk, és legalább 3000 szeretnénk felhízlalni a személyállományt, akkor valamint tennünk kell nagyjából 20-25 milliárdról egy uniós rendszert alakítsunk ki, és százezer határőrtől. Kedves kollégák, az Európai Parlament határőrség, illetve parti őrség létrehozásával erősítenünk kell a visszatérítésre vonatkozó jogosítni azt, hogy azoknak a visszatérítése vagy visszaküldése, akiknek nincsen jogosult, csak ezen keresztül lehet támogatni azokat, akik viszont ténylegesen megérdemlik a védelmet. Természetesen ez nem csak a visszaküldésről vagy a kitoloncolásról, a jóhiszemű utazókkal szemben sikerült azért eh, jó eredményeket elérnünk, az új entry-exit rendszerről megállapodtunk, és a következő prioritásunk hiszen vannak olyan javaslataink is, amelyek a meglévő rendszerek eh, tovább erősítését szolgálja, mint például a Schengeni információs rendszer, vagy az európai bűnügyi regiszterek összehangolása, és még sorolhatnám. Itt megint csak arra van szükségünk, hogy ezen fájlokkal kapcsolatban minél hamarabb megállapodásra jussunk. Nem olyan régen az Euróbarométer fájlokkal kapcsolatban minél hamarabb megállapodásra jussunk. Nem olyan régen az Euróbarométer felmérése szerint kiderült az, hogy a legtöbb tagállamban az állampolgárok úgy gondolják, hogy a bűnözés, a rendszereinket egymással összeegyeztethetővé kell tennünk. A súlyos bűncselekmények és a terrorizmus megfékezése érdekében kell biztosítanunk a határaink védelmét. Az összes hatósági személy, beleértve a bíróságokat, határőröket és kereső programot tudjunk kialakítani, amely az összes centralizált rendszert magába foglalja, adatbázisokat, adatbankokat. Nagyon sok építőkeővel megvan már annak a rendszernek, amelynek révén erősített, és az önökkel való, illetve a tagállamokkal való egyeztetés után fogjuk majd be ö, terjeszteni az integrált határkezelési vagy rendezési rendszer nek kell összehangolódnia, hanem azonos értékek mentén és azonos célok mentén kell együttműködnünk, hogy valódi, igazi európai határ és parti őrség jöjjön létre. És végül még egyszer hangsúlyoznék egy fontos gondolat. Kérjük a tanácsot, hogy végre döntsön Románia és Bulgária esetéről, hogy ők is csatlakozhassanak a Schengeni rendszerhez, és természetesen Horvátországra is szeretnénk ezt vonatkoztatni, amint készen áll technikai értelemben. Kedves kollégák, folytatnunk kell a munkább együttműködést tudjunk kialakítani. Továbbra is együtt kell működnünk a menedzsment területén, a szolidaritás alapelvé, alap pulva és az egymásba való bizalomra alapozva. Meg kell őriznünk Schengent, úgy gazdaságilag, politikailag, szociálisan és földrajzilag is egységes Európában gondolkodva tehetjük meg. Schengen gyakorlatilag a garanciája egy földrajzi értelemben egyesült Európában, hogy nemzeteink egységét és az összes európai állampolgár érdekeit meg tudjuk védeni. Köszönöm szépen. Thank you very much, Commission. Nagyon szépen köszönöm, Avramopoulos biztos. Konszenzus van ebben a tekintetben, egységre van szükség a Schengeni integráció tekintetében. De most az Európai Unió három intézménye mutatta be a témával kapcsolatos nézeteit a parlament, és igazából nem csak politika, hanem gazdasági csapás is lenne, hogyha Schengen megszűnne. Itt egyéb térségekre is ki kell terjesztenünk az együttműködést. Az európai polgárok természetesen németek is, és így tovább. Tehát, hogyha valaki mondjuk Ausztrián keresztül megy haza, akkor átmegy határatkon, és igazából... Őriztek, mert hogy Bulgáriából jöttem, amelyik nem Schengeni állam, majd Budapesten is ele, ott nem ellenőriztek, mert Schengenben voltam, de vissza